Az elnök. Muy buenos días. Köszöntök mindenkit, megnyitjuk az ülésszakot, és engedjék meg, hogy mindenek előtt köszöntsem itt a parlamentben, mindannyiunk nevében,